február 19-én 9 órakor lesz, és most azt hiszem, hogy végegesen leolthatjuk a villanyokat, és fel, ö, lezárom az ülést.